Üdvözlök mindenkit, elfogadhatjuk így a napi rendet ebben a formában? Igen, köszönöm. Akkor lenne egy elnöki közlemény a részemről. Csak. Elkövetkezendő hétfőn szakbizottsági ülésünk lesz 7 órakor Strasbourgban. Ott lehetőségünk lesz arra, hogy az amerikai kongresszus delegációval folytassunk eszmecserét, kétoldalú kérdésekről, olyan kérdésekről, amelyek Szíriával, Iránnal vagy más hasonló országokkal függenek össze. Úgy gondolom, hogy ez egy kitűnő alkalom lesz az eszmecserére, és utána lesz egy rövid fogadás is, amelyen a fő képviselő is jelen lesz. Nagyon örülnék, hogyha lehetőség szerint minél többen ott lennének ezen az eszmecserén. Szeretném azt is közölni, egyidejűleg, hogy Romero López asszony állásfoglalásával kapcsolatos módosító indítványok benyújtásának határideje június 18-a déli 12 óra. Nem, legyen inkább este, mert hétfőről van szó. A hivatalnokok itt vannak, de hát a képviselőknek do- ugye utazniuk kell, éppen ezért csak délfelé érkeznek meg. Hogyha mindenki egyetért, akkor tehát este 18 óra lesz a módosítók benyújtásának határideje. Áttérünk az első napi rend, bocsánat, a, a harmadik napi rendi pontra az EU és Izrael közötti pont. Az elmúlt alkalommal erről is folytatunk eszmecserét, kompromisszumos javaslatok születtek, és talán lehetőség van arra is, hogy de Kejzer asszony szóljon még néhány szót erről a témáról. Úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a szavazás Harald Hűt illetékes biztos és kívánsága lesz aktáról, tehát később fogunk szavazni, mert Degüst biztos úrnak küldtünk egy levelet, és eh, felhívtak figyelmet arra, hogy mit kellene a bizottságnak tisztáznia. A jogi szolgálat dokumentuma alapján készült ez a levél június 7 előtt ezt nem lehetett összeállítani, mivel és a biztosnak, mielőtt válaszol, először a biztosok kollégiumával kell találkoznia, és a jogi szolgálattal és konzultálnia, de asszony, aztán a különböző frakciókból származó kollégák kompromisszumát megvizsgálta, illetve a jelenlegi helyzetet is felmért, és azt mondanám, hogy lehetséges, hogy a levélben megfogalmazott pontok alapján a plenárison szóbeli kérdést tud feltenni az itt a szakbizottság, talán mi csatlakozhatunk hozzájuk, de ez a elmondanám, hogy elégedetlen vagyok az időzítéssel, a bizottságnak kezdete fogva el kellett volna mondania, hogy itt az időzítéssel menetrenddel problémák vannak. Először ugye azt mondták, hogy gyors, fog ez rendeződni, aztán közepesen gyorsan, majd pedig most már halasztódik a dolog, mert hát itt vannak ilyen protokolláris kérdések, de lehet, hogy ezeknek politikai háttere vannak, amelyeket nem szeretnék nyilvánosan itt e, kitárgyalni de úgy gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel nem így kellene bánnunk, nem így kellene ezt kezelni. Ezért úgy gondolom, hogy legközelebb ezt jobban kellene megoldanunk, és a bizottságnak tudnia kell azt, hogy így módon nem játszadozhat. De Kázár asszonyé a szó. Ist in der Euh, La lumière est allumée, mais... A kis lámpa kigyulladt. Köszönöm, elnök úr, ahogy elmondta az utolsó külügyi bizottsági ülésünk óta, ami ezt a témát illeti, a bizottságon belül előrehaladás volt, azért is, mert ma kompromisszum születik, amely természetesen nem elégíti ki egyik politikai frakciót sem, beleértve az enyémet is, de ez olyan kompromisszum, amelyel, amelyet el tudunk fogadni, és amely higgadságot eredményez a e kényes témában. Ezzel kapcsolatosan szeretnék köszöntet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, és szinte külön önnek is, elnök úr, mert ön annyira odafigyelt erre a problémára. És kollégám Salafranca a góbitvényt a köztes felet játszotta. Ez azt jelenti, hogy ami ma megszületett, az nem csak, hogy elfogadható a szakbizottságunkban, hanem elfogadható lehet az INTA bizottság számára is, amely átveszi tőlünk a stafétabotot. Ezért arra kérem önöket, hogy mindenképpen pozitív véleményt adjanak a kompromisszumra és a jelentésre. Ez a következő, fölolvasom. A külügyi bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, amely az illetékes bizottság arra, hogy egyezzen bele, szerintem ez a kifejezés fontos, tehát hogy beleegyezését adja a jegyzőkönyvre, figyelembe véve, hogy a jogi feltételek, amelyek abban a levélben szerepelnek, amelyet az AFET elnöke Elmar Brock küldött az európai kereskedelmi biztosnak, Karel de Guchtnak, hát abban az esetben, hogyha ezeknek a feltételeknek eleget tesznek. És itt csatoltam azt a levelet is, amelyet Brock úr küldött, de Grucht biztosnak, és ebben három fontos dolog szerepel. Vagyis az, hogy az AFET elnöke kéri jogilag kötelező erejű biztosítékokat kér arra, hogy a 9-es, a protokollban szereplő 9-es cikkben szereplő hatóság esetében azt kéri, hogy ezt a protokollt, ami a telepeken szereplő, a telepeken gyártott termékeket illeti, ezeket ugyanúgy kezeljék, mint most próbálom ezt lefordítani magamban, mint az egyéb területeken gyártott termékeket, vagyis ezeket eh, egyelő bánásmódban részesítsék. Ez a kompromisszum, és eh, mi követjük a saját vonalunkat, emellett egyetértünk azzal is, eh, amit az Európai Bizottság adott ki. Ezek a legally binding mechanizmusok megvalósulhatnak, mégpedig akkor, hogyha ezt a jegyzőkönyvet végrehajtják, és ez nem kéri az, hogy az izraeli félel újra tárgyalják a jegyzőkönyvet, ez fontos, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy ez a jegyzőkönyv, amely jelen pillanatban a gyógyszer ipari termékekre vonatkozik, hiszen a mellékletben a gyógyszeripari termékek szerepelnek, ennek értelmében újabb mellékleteket lehet majd megnyitni, csatolni, és ezeknek a jogilag kötelező érvényű feltételeknek bármely később mi termékekre is vonatkozniuk kell. Ez nem azt jelenti, hogy Izrael térjen el a törvényétől, nem köteles azt mondani, hogy szerinte a telepeken gyártott termékekre erre, erre ez nem vonatkozik, de ebbe benne van az, hogy nem fogadjuk el, hogy az említett termékek ne tartozzanak a rendelet hatája alá. Hát ezt tartjuk mi elfogadhatónak, mert ez megfelel az európai politikai szellemünknek, és közben figyelembe vettük mindenkinek a, a mindenki számára fontos kényes pontokat. Ez azt jelenti, hogy higgadtan tudjuk ezt a vitát folytatni, és el is indíthatjuk az izrael való kereskedelmet a mi európai politikánk alapján, figyelembe véve a két állam megoldást a 67-es határok mentén. Ezt azért mondtam el, mert rendkívül bonyolult és nehéz dologról van szó, de mégis olyan megoldást találtunk, amely elfogadható, és amely a mi bizottságunk, szakbizottságunk érettségét tanúsítja. Tenok úr. Köszönöm. Azt kell mondjam, hogy az én frakcióm nem támogatja ezt a kompromisszumot, mert ez egy formális gesztus, rendben van, hogy kompromisszumot kell kitűznünk, de világos számunkra, hogy még mindig a technikai tanúsítványokkal kapcsolatos kérdést egy sokkal nagyobb léptékű kérdéshez köti, a, mégpedig a közelkeleti békefolyamathoz, és megtámadja Izraelt. Szerintem itt gyógyszeripari termékekről nincs is szó. Itt megint arról van szó, hogy egy egészen másik vitát kötnek össze a megfelelőség értékelés kapcsolatos tanúsítványhoz. Az izraeli kompetens hatóságoknak meg lehetővé kell tenni, hogy tanúsítványt adjanak ki egy-egy termékről. Ez most már hónapok óta folyik, ez a ügy, és közben ez bünteti az európai állampolgárokat, mert magas minőségű izraeli gyógyszeripari termékekről van szó. De remélem, hogy sikerül egy megfelelő kompromisszumot találni, amely mindenki számára elfogadható lesz. Köszönöm szépen, de hát a, a brit fe, fogyasztók nem lennének európai fogyasztók? Ezt nem egészen értettem. A britek talán azt mondanák, hogy nem, de egyetértek ön. De ez is a jogi magától értetődőségnek a kérdése, hogy erről, ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Borzsanakó. Janakó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Néppárt el tudja fogadni a kompromisszumot, azok után az eszmecserék után, amelyeket folytattunk, jól lehet már kezdetben is pozitív volt a hozzáállásunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az INTA illetékes szakbizottság részére eljuttatandó állás, foglalás, kifejezésre juttathatja itt a szakbizottsági konszenzust, és aláírjuk, hogy az izrael való együttműködést támogatjuk a jövőben is. Ha nincsen további hozzászólás, akkor elkezdjük a szavazást. Ki van az egyes kompromisszumos mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor öt ellenszavazat mellett elfogadtuk. Tehát most zárószavazást kell lefolytatnunk, ezt elektronikus úton fogjuk tenni. Ki támogatja tehát a véleményt? összességében. Tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. 41 igen. Scholz úr. Tehát 43 igen, kettő nem és három tartózkodás mellett elfogadtuk a véleményt, és követjük az ügy alakulását a következő hetetben. Köszönöm szépen, köszönetet mondok az előadónak is. Igen, Mauro. Ja, er kommt Voilà. Il faut ajouter donc ce la liste des votants et Trány. Zorán Meine Damen und Herren, ich... Hölgyeim és Uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket a harmadik országokkal való együttműködés szolgáló partnerségi eszközzel kapcsolatos eszmecserén, és üdvözöljük a rendelkezésünkre álló ideérkezett szakértőnket is, saját előadónk, Mário Mauro, Jelenleg még a gazdasági bizottságban van szavazáson, de látom már, hogy ott befejezték a munkát, úgyhogy közben megérkezett ő is. Mário Maurónak adom meg a szót. Ja, aber auf dem Platz, wenn ein Italiener auf den Platz dem Mieter geht, ist das auch gefährlich. Hogyha egy olasz nem találja a helyét, az is veszélyes. Mario. Sì, grazie Presidente, chiedo scusa per il ritardo. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy késtem az ülésről. Az Ekon szakbizottságban szavazáson kellett részt vennem. Én is szeretettel üdvözlöm a vendégeinket, és köszönetet mondok nekik, hogy hajlandónak mutatkoztak itt a szakbizottságunkban részt venni az eszmecserén. Tehát most eszmecserét fogunk folytatni a partnerségi eszközről. Ezt azért indítványoztam, mert fontosnak tartom, hogy a bizottság, a tanács, az Európai Beruházási Bank és az Európai Külügyi Szolgálat állást foglaljon a partnerségi eszközzel kapcsolatban, és kinyilvánítsa azt, hogy a külpolitikában ennek stratégiai szerepe lesz-e. A bizottsági javaslat néhány szempont aspektusát el kell még mélyítenünk a vendégénkkel folytatott eszmecserében, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy ma lehetőségünk lesz azokról az elemekről is eszmecserét folytatni, amelyek a partnerségi eszköz hatáját erősíthetik. Tehát a ma mai eszközt azt aktualizálni, frissíteni kell, figyelembe véve az újabb célokat és az eddigi eredményeket. Szeretnék utalni arra, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az európai polgárok e partnerségi eszköznek a célkitűzéseit helyesen értelmezzék. És szeretném az kérdést intézni valamennyi szakértőnkhöz, hogy ugyebár itt egy külügyi külpolitikai eszközről van szó, amely az Európai Unió bilaterális kapcsolatait hivatott finanszírozni, de hát mik azok a konkrét tevékenységek, amelyek a partnerségi eszköz hatájába esnek? Melyek azok a programok, melyek azok a célkitűzések, amelyeknek a finanszírozására szolgálhat-e partnerségi eszköz? Véleményem szerint ez egyértelműen egy külpolitikai finanszírozási eszköz, de fontos, hogy az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit is kövesse. A bizottság javaslatokat tett ebbe az irányba, de hát ezek nem kimerítőek, hanem csak általános jellegű megállapítások, és túlságosan a kutatási programokra, illetve a kutatásfejlesztésre koncentrálnak. Ezek természetesen fontos tevékenységek, de nem szabad, hogy központi szerepük legyen. Különösen fontosnak tartom, hogy a függelékeket programszerűen alakítsuk ki, világos iránymutatásokat tartalmazzanak a rendelkezésre álló eszközök felhasználására vonatkozóan. Tehát, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani a külpolitikában ennek az eszköznek a keretében, milyen többletértéket várunk eh, a támogatott külpolitikától. És egy további kérdést is feltennék, amely csak a bizottsághoz, a tanácshoz és a külügyi szolgálathoz szól. A javaslat 5. cikke, 5. bekezdése szerint a bizottság előirányozza azt, hogy az el nem költött pénzeszközökből tartalékot kell képezni. Miért csak a partnerségi eszközben hozunk létre ilyen tartalékot, hogyan fog ez működni, milyen százalékos arányát kell az eszközöknek e tartalék képzésre allokálni, és egyáltalán mi a célja a tartalék képzésnek. Az Európai Beruházási Bankhoz pedig a következő kérdésem lenne. A partnerségi eszközben rendelkezésre álló forrásokat milyen formában lehet felhasználni annak érdekében, hogy a beruházási bank által nyújtott harmadik országoknak adott kölcsönöket biztosítsuk. Például a két Európa 2020-as céloknak a megvalósítására adhatunk harmadik országoknak ugye ilyen hiteleket. Elnök, köszönöm szépen. Andi Kéne asszonynak adom meg a szót, aki az INTA szakbizottság beli előadója a témának. Thank you, Mr. Chairman. I am interop- Köszönöm, elnök úr. Az INTA előadója vagyok e tárgyban, és az 50-es ügyrendi szabályzat szerint járunk el, vagyis az Interbizottság a jogkörébe tartozó eszközökkel kapcsolatosan jár el. Kétoldalú fejlesztési támogatást nyújt az EU a gazdasági érdeklődésre számot tartó országoknak, mint például Kína, Oroszország, Latin-amerikai ország. A fő kihívásoknak eleget kívánunk tenni a 2020-as stratégia értelmében. Ez a rendelet a finanszírozási eszköz helyébe lép, amely az iparosodott és magasan fejlett országok vonatkozásában létezik, és amely 2013-ban lejár. Szeretném megragadni az alkalmat, és felvilágosítást kérni az Európai Bizottságtól néhány kérdésben az INTA és az AFET bizottságok jogkörébe tartoznak ezek a kérdések, még nem kaptunk rájuk választ. Egyik, a fő cél a piaci hozzáférés és a kereskedelem fejlesztése, az EU stratégiája a befektetések, kereskedelem, együttműködés érdekében mindenképpen a jelenlegi kereskedelmi trendeket figyelembe kell, hogy vegye. Szeretném tudni, hogy milyen tevékenységekről van szó pontosan, és hasonló tevékenységre tudna-e példát adni a bizottság olyan tevékenységekre, amelyeket most már finanszíroznak, mely régiók hasznosítják ezt, és mely tevékenységekről van szó. Második kérdés. Mely országok tesznek eleget ezeknek a céloknak? a rendeletben 20%-ot javasolt a éves indikatív programok esetében. Szeretném tudni, hogy a bizottság milyen érveket tud felsorokoztatni a 20% mellett, mert mi csak 10%-ot javasoltunk. Harmadik kérdés, a bizottság meg tudná magyarázni, hogy a tagállamok és a bizottság között, valamint más adományozók és szereplők között, beleértve az érdekelt feleket és a helyi hatóságokat, milyen, mi a helyzet ezekkel a tárgyalásokkal? A cél az, hogy kiegészítő, a komplementaritás biztosítsák a tevékenységükben, de hogyan alakul mindez. Amikor a prioritásokat meghatározzuk, és a stratégiai földrajzi területeket az együttműködés területén, akkor a bizottság ex ante értékelést végez az unió érdekeinek megfelelően. Még mielőtt a programokat elindítják, szeretném tudni, hogy a bizottság ezt az értékelést végrehajtotta-e már. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor meg is kezdjük az eszmecserét, és a szakértők közül Tunklai Magi úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a szakbizottságnak megköszönni azt a figyelmet, amelyet erre a partnerségi eszközre szent. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom ez a mai eszmecsere, hogy a bizottság és a szakértők oldaláról bemutassuk, hogy hogyan látjuk ezt a partnerségi eszközt, hogyan működhetne ezt, mit tudnánk ezzel elérni. Mi ezt a legfontosabb innovatív eszköznek tartjuk a, a több éves pénzügyi keretben javasoltak közül, és ez globális hatályos globális kívásokra adandó válaszokat tud segíteni, úgy, mint a klímaváltozásra, az energiakérdésekre adandó válaszokat. Ezen kívül megerősíteti az uniós szakpolitikákat is az előadó által javasolt módosítók nagy része pontosan ezt a célt, ezt az irányt kívánják megerősíteni. Ennek két oldala van. Egyrészt próbáljuk az uniós érdekeket világszerte erősíteni, olyan országokkal is partnerségbe léphetünk így, amelyek stratégiai partnerek lehetnek például az Egyesült Államok, Japán, de a feltörekvő BRICS országok is. Ezen kívül pedig mindenféle szakpolitikai párbeszédet is támogathatunk ennek segítségével. Ezen kívül azon országokkal is támogatja majd a kapcsolatunkat, ahol már a bilaterális támogatáson túlnyúlik a kapcsolat, és az, az ICI és az ICI plusz eszközökből levont tanulságok alapján ez az új eszköz sokkal több országra fog kiterjedni, illetve a tevékenységek köre is ki fog bővölni. És az ICI és az ICI plusszal ellentétve globális határól beszéltünk, ugyanakkor semmi egyetlen olyan országban sem működtek ugye ezek az eszközök, ahol igazi stratégiai érdekeink vannak mi azzal kiterjesztjük a hatályt, és rugalmasabbá alakítjuk át ezt az eszközt, sokkal rugalmasabban, gyorsabban tudunk majd eh, reagálni a világ változó eseményeire, fejleményeire. A bizottság eh, szeretné elkerülni, hogy konkrétan hivatkozzunk bizonyos országokra vagy országcsoportokra ebben a javaslatban. Ami a tevékenységeket illeti, itt is ugye kiterjesztjük az eszköz itt eh, szabályozási kérdések is felmerülnek. A globális politikai stabilitást kívánjuk ezzel elérni úgy, ahogyan azt az előadó is javasolta. De az uniós érdekekkel is szeretnénk, az európai stratégiák nemzetközi dimenzióját is szeretnénk támogatni ezzel. Gél kollégám úr majd további részleteket szolgál erre vonatkozóan. Az új eszköz ezen kívül konkrét kezdeményezéseket is támogatna, amelyek az uniós harmadik államok közötti szakpolitikai párbeszédekből fejlődnek majd ki. Az Inta előadó is említette azt, hogy nyilvánvalóan a befektetési környezetet és az üzleti lehetőségeket is szeretnénk támogatni az uniós vállalatok számára, méghozzá világszerte szeretnénk kitartani amellett, hogy ez legyen a legfontosabb, a központi eszköz, amely a fejlesztési segélyen túl is támogatás nyújt, és itt, a, erről, itt nem segélyről beszélünk, itt nem lesz kötelező a kiadásokat hivatalos fejlesztési támogatásként besorolni. Itt sokkal inkább partnere kapcsolatról van szó, és nem pedig fogadó, kedvezményezett országokról beszélünk majd. Ezen kívül a nem csak a kormányokkal, hanem a civil szervezetekkel is szeretnénk fenntartani a kapcsolatot. Nyilvánvalóan e, reálisan kell látnunk a helyzetet. A harmadik világban a kormányzati kapcsolattartás is rendkívül fontos lesz, és nagyon fontos ezt támogatni őket abban, hogy az uniós standardok felé orientálódjanak, illetve a kereskedelmi politika terén is fontos lesz velük a kapcsolattartás. Különböző szintű párbeszédeket szeretnénk a közös érdekek mentén támogatni. És most röviden szeretnék néhány pontra kitérni, azokra a pontokra szeretnék kitérni, amelyek a jelentésben úgy véljük, hogy agályokat vetnek fel, ahol esetleg eltérő nézeteink lennek. Először is a hatás kérdése. Ugye az előadó úgy mondta, hogy a hatás konkrét változásokban kellene tudni mérni, és hát ahol lehetséges, ezt nyomon kellene követni és értékelni kellene méghozzá, ahol lehetséges, ott előre meghatározott, átlátható kritériumok, célkitűzések mentén kellene ezt az értékelést elvégezni. Nyilvánvalóan a hozzáadott értéket kellene képviselni ennek a támogatásnak, és ezt elszámoltathatónak kell lennie a tevékenységünknek, mi, az, hogy ex Santa Maria mutatókat határozzunk meg, ezt elismerjük, hogy jó lenne, de néhány szakpolitikai területen ez nehézséget okozhat, és így lehet, hogy akkor a szakpolitikai menetrend uralja majd a projekteket, és még ugyanakkor a bilaterális egyezmények vagy a közös kialakított célkitűzések lennének a megfelelőbbek. Aztán a másik kérdés a rugalmasság. Az előadó korlátozott rugalmasságot javasol, vagy egyáltalán nem kíván rugalmasságot biztosítani, de ez úgy gondoljuk nagyon komoly akadályt jelentene, ha azt szeretnénk, ha ez az eszköz valóban gyorsan és a, rugalmasan tudjon reagálni, mint a, amikor a partnereinkkel együtt politikai menetrendet alakítunk ki. Aztán a függelék tartalmát illetve úgy gondoljuk, hogy ez nagyon precíz, nagyon kimerítő ez a függelék, de ugyanakkor lehet, hogy pontosan az eszköz rugalmasságát veszélyeztetni ez a fajta konkrétság és precizitás. Tehát ami esetleg precízen nincs már megfogalmazva a függelékbe, lehet, hogy akkor nem is kerülhet be egyetlen egy programba se. Egyelőre nyilvánvalóan a tervezés szakaszban járunk, és hát készen állunk arra, hogy konkrét elemeket már most megvizsgáljunk, megvizsgáljuk azokat az elemeket, amelyeket hasznos lenne bevonni a program, és szívesen kínálunk további tanácsokat és iránymutatást, de most ennyivel zárnám is a felszólásomat, és kollégámnak adnám át a szót, aki talán már több részlettel is szolgálhat a további elemekkel kapcsolatban. Daniel Guede a külügyi szolgálat részéről, aki a globális kérdések és terrorizmus ellenes felépés felelőse. Köszönöm, elnök úr. Inkább az első megbizatásom jegyében fogok szólni. Néhány elemet megemlíteni. Catherine Ashton nagy hangsúlyt helyezett erre az eszközre, mert ez egy új szakpolitikai eszköz az eszköztárunkban. Két eszközről van szó, specifikus országokhoz kapcsolódnak, specifikus témákban. Az egyik eszköz globális kihatású, új érdekek figyelembevétele, politikai és a szektoriális párbeszéd figyelembevétele, új országokkal. Semmi nem tökéletes, de ez az eszköz most már létrejött, és reméljük, hogy fenn is marad. A javaslat megvan, és reméljük, hogy a döntés is megszületik. Ez olyan dolog, amin a jövő érdekében dolgozunk. Az új érdekeket akarjuk védeni stratégiai partnereinkkel, akkor, amikor párbeszédet folytatunk a stratégiai partnerekkel. Ez az első dolog. A másik új szakpolitikákat szorgalmazunk külföldön, és ezért hangsúlyt helyezünk az Európa 2020-as stratégiára. Új politikákról van szó, klímaváltozás, környezetvédelem és az energia. Olyan elemek ezek, amelyekről már sok partnerrel tárgyaltunk. A partnerségi eszköz lehetővé teszi az Unió számára, hogy együttműködési eszköz birtokában legyen. Ez nem csak a fejlesztés támogatási eszköz sorába tartozik, hanem sokrétű, a párbeszéd része sok ágazatra kiterjed, és éppen ezért jelentős a partnerségi eszközök sorában. Amit Ranglai már az előbb elmondott, azt mi is támogatjuk, vagyis az, hogy ezt az elemet konkretizálni kell a, abban a rendeletben, amelyet önök most tanulmányoznak. Ez azt jelenti, hogy elköteleztük magunkat arra, hogy szinergiát teremtsünk a politikai párbeszéd során, és ennek érdekében már különböző tevékenységeket folytatunk. Egyébként az INTA bizottság előadója a kereskedelmi vetületről már szólt. A kereskedelmi tevékenységet szorgalmazzuk, mozdítjuk elő, akkor, amikor a megállapodásokon belül a kereskedelemről van szó. Nagyon sok ország érintett, sok stratégiai partner, és éppen ezért ezt a tevékenységet, ez az eszköz reméljük támogatni fogja, ez túllép a hagyományos fejlesztési, együttműködési eszközökön. Olyan dologról van szó, amely fontos számunkra, ami a hatáját illeti, a rugalmasságát, és eh, a partnerországokkal való kapcsolatainkra gyakorolt hatását illetően. Túl hosszasan nem beszélek, mert Elis Matthews kollégám konkrét példákat fog adni arra, hogy ez a partnerségi eszköz hogyan kapcsolódik majd a politikai és a szektoriális párbeszéddel specifikus országok esetében, és Elis eh, példákat is fog erre adni. Elisé a szó. Köszönöm Köszönöm szépen. Ez Matthews kapja meg a szót Kanada képviseletében. Köszönöm. Az amerikai külügyi, a külügyi szolgálat amerikai osztályát képviselem. A jövőbeli partnerségi eszköz programozásával foglalkozom. Ott szeretném folytatni, ahol az előttem szóló abba hagyta, vagyis arról, hogy a partnerségi eszköz mennyire képes arra, hogy az EU stratégiai érdekeit támogassa, főként azon országok vonatkozásában, amelyeket most stratégiai partnernek hívunk. Egyébként az INTA és az AFE bizottság foglalkozott ezzel. Más országokról is vannak, van itt szó, amelyek stratégiai érdeket képviselnek, de nem feltétlenül részesei ennek a fellépésnek. Adnék néhány példát arra, hogy a partnerségi eszköz mit tud majd támogatni. Ez csak jelzésértékű, ezt hangsúlyozom, de a cél az, hogy foglalkozunk néhány olyan kérdéssel, amely már felmerült a részletes javaslatok során. A módosító indítványokról van szó, az előadó vezette ezeket elő, és a mellékletre vonatkozik. Brazília, Kína és India, ezt a három országot emelném ki. Például Brazília esetében támogatni tudnánk a politikai párbeszédet a klímaváltozásról, beleértve a piaci mechanizmusokat, és dolgozhatnánk olyan tevékenységen, amely elő mozdítaná a közös munkát, a műholdas navigáció űrkutatás terén, azután az erdő gazdálkodásra alapuló termékek vagy ásványok esetében is felmerül ez az eszköz, ahogy az előadó módosítása jelezték. Kína esetében, csak jelzésértékű ez is, támogatnánk az EU-Kína partnerséget, amit az utolsó csúcs találkozó javasolt, például a kibocsátás kereskedelemről, hiszen ez is része a szakpolitikai képnek Kína esetében azután az EU-Kína energia párbeszédet támogatnánk, energiapiaci liberalizáció vagy szabályozás esetében. Együttműködési projektjeink vannak a szellemi tulajdon jog előmozdítása érdekében, és jövőbeli befektetési megállapodások is érintettek. Ez utal az INTA előadó néhány kereskedelemre vonatkozó megjegyzésére. Indiával képesek lennénk arra, 2014 után remélhetőleg akkor lesz szabadkereskedelmi megállapodásunk Indiával, és a különböző szabályozói határ ellenőrzési kérdésekről van szó, energiapárbeszéd, szabályozói keret, megújuló energiaforrások, zöld technológia, ezen is dolgozhatnánk, mégpedig úgy, hogy ezzel támogatnánk a kutatási együttműködést Indiával, és konkrét üzleti lehetőségeket is, sőt, ha lehet, csereprogramokat hoznánk létre EU és indiai kutatási intézetek között. Csak utalni kívántam arra, hogy többek között mi lenne lehetséges ennek keretében. Kiemelem, ez az eszköz specifikus dolgokat tesz lehetővé a jövőbeli kereskedelmi és befektetési tárgyalások során tudatosítás, kapcsolatépítés az érdekelt felekkel, azért, hogy megkönnyítsük a megállapodás életbelépését, alkalmazását. Az új eszköz innovatív megközelítéseket is alkalmaz. Ez első lépés figyelembe véve az előző programokat, de még nem annyira széles körül, mint a trialógus vagy az ikresítés EU-beli országok és a stratégiai országok között. Tehát ezt javasoljuk a rendelet tervezetben, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matthews úr és kollégák, ne aggódjanak. Ez az első esete annak, hogy ilyen önjelölt elnökkel találkoznak, de most a Dán elnökség képviseletében adom meg a szót a következő szakértőnknek. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Nagy örülök, hogy itt lehetek ma, és részt vehetek ebben a rövid eszmecserében. Amint tudják, a tanácsban és folyik jelenleg ennek a komplex csomagnak a külpolitikai eszközök megvizsgálásának, kidolgozásának a folyamatában vagyunk, tehát ezen eszközök egyik ét alkotja ez a partnerségi eszköz. Még nem sikerült közös álláspontot kialakítanunk. Éppen ezért nagyon általános megállapításokat tudok csak megosztani önökkel, hiszen e hónap során fog majd, fogjuk majd véglegesíteni majd a, a végső álláspontokat, a tanácsi álláspont majd július végén kerül véglegesítésre és jóvágyásra. Ugye az elnökség barátai szervezetében is foglalkoztunk ezzel, és máshol is, és nagyon örülök annak, hogy itt is foglalkozik ezzel. Úgy gondolom, hogy az asztalon egy valóban egy nagyon átfogó partnerségi eszközről van szó, ezt nagyon is üdvözöljük, különösen üdvözöljük azt, hogy ilyen széles körű és globális a hatája, a rengeteg globális kívásra így tud választ adni, különböző aggodalmokra kíván ugye ez választ adni. Ez a partnerségi eszközt eh, elsősorban abból a szempontból és eh, ugye vizsgáljuk, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit segítsük, tehát a globális fellépés, a rugalmas fellépés és az együttműködés, ezek nagyon fontosak a partner országokkal fenntartott kapcsolatainkból származó kérdések, illetve a globálisan felmerülő kérdések fontosak, és ezért ez az újfajta hatályapartnerségi eszköznek megengedi azt, hogy ezekre válaszoljunk. Úgy gondolom, hogy a hatájának a konkretizálása, részletezése talán még nem helyén való annak érdekében, hogy nyitottá, rugalmasra tudjuk tenni ezt a, az eszközt, és a valóban a különböző kívásokra megfelelőképpen gyorsan és rugalmasan tudjunk majd ezzel az eszközzel reagálni. Ahogy már szerencsé elmondtam, még most eh, tart a folyamat annak, hogy egy közös álláspontot alakítsunk ki erről az eszközről. Nyilvánvalóan örülök bármiféle kérdésnek, de kérem értsék meg, hogy jelenleg még folyik ez a folyamat. Így most csak ennyit tudnék elmondani, de köszönöm szépen, hogy itt lehetek a mai napon. Köszönjük szépen! Most pedig, most pedig megadom Karánó doktornak az Európai Beruházási Bank képviselőjének a szót. To discuss the, the future. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek, hogy a, a partnerségi eszközzel kapcsolatban megvitatjuk itt a külügyi fellépését az Európai Uniónak. És ugye tudják, hogy az Európai Beruházási Bank már jelenleg is tevékenykedik az unión kívül a tanács és a parlament mandátuma alapján, amelyet ugye a tavalyi év során vizsgáltak felül, és ez a mi tevékenységünket ugye szabályozza ez a mandátum, és garantálja azt, hogy a figyelembe vegyék az államadósági kockázatokat és a tevékenységünk során ezek a nyilvánvaló politikai iránymutatások, hogy milyen prioritásokat kell követnünk az unión kívüli tevékenységünk során, és ugyanakkor ugye garanciát is nyújt számunkra a különböző kockázatok ellen, de így viszont olyan országokban is tevékenyek lehetünk, ahol egyébként nem tehetnénk ezt meg. Ugye alapvetően a mi üzleti modellünk alapját a AAA minősítés képezi, de most más országokban is tevékenyek lehetünk az Európai Unión kívül. Amint tudják, a tevékenységünk nagy része azért az Európai Unión belül folyik, elsősorban a tagállamok növekedését és fejlődését kívánjuk segíteni, és nyilvánvalóan komoly partneri kapcsolatban állunk a tanácsa a kompetenciánkon belül, az Európa 2020-as stratégián belül a, a tanácsi támogatás, tanács támogatását élvezi. Ugye itt új pénzügyi eszközök kerülnek kidolgozásra, és ez nyilvánvalóan ö, fontos a partnerségi eszköz szempontjából is, hogy minket bevonnak. Mi ugye elsősorban kölcsönöket biztosítunk, az Európai Unión belül pedig látottuk, hogy, hogy a tevékenységet a költségvetési támogatásokkal összekapcsoljuk ezeket a kölcsönöket, és az elmúlt években erre sorra is kerül, így tehát ilyen kevert eszközöket alkalmazzunk, tehát a mi kölcsöneinket a költségvetési támogatásokkal együtt alkalmazzuk, és így a szakértelmünket, a pénzügyi forrásainkat össze tudjuk kapcsolni, és ez nagyon ígéretes a jövőre nézve. Úgy gondoljuk, hogy hogy a partnerség eszközön belül szükség lenne néhány olyan elemre, amely lehetővé teszi az erőforrások kombinálását, például a klímaváltozás elleni küzdelemben, vagy talán esetleg az európai kkv támogatása esetén. Itt ugye mi nagyon sok szakértelemmel bírunk az Európai Unión belül, ahol nagyon sok pénzügyi intézettel már kapcsolatban állunk, akik az európai KKV-kat támogatják. Tehát itt vannak még lehetőségek, amelyek kiaknázhatunk, és a partnerségi eszköz is fontos lehet. A kölcsöneink 30%-a egyébként a klímaváltozás elleni küzdelmet támogatja, egyrészt az enyhítés, másrészt az alkalmazkodást segítjük, ebben is még sok lehetőség eh, rejlik, és hát a eh, az unión kívüli országokban is még forrásokra van szükség. Aztán az, a feltörekvő BRIC országok támogatása is fontos része a tevékenységünkben. Amikor különböző kereskedelmi vitákra kerül, mindig az EU politikát követjük, annak érdekében, hogy következetes legyünk, és így bizonyos ágazatokat akkor nem támogatunk ennek megfelelően és hát ezt, ezt kívánunk venni a programozási e, időszakban is, hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk a forrásunkat felhasználni. 2014-2020-as időszakban és a bizottság javaslatát ugye láthattuk, hogy az Európa Beruházási Bank külügyi fellépéseit hogyan szeretné látni az év során, láthatjuk majd, hogy milyen politikai prioritásokat dolgoznak ki, amelyekhez hozzájárulhatunk a következő pénzügyi programozási időszakban. Az Európai Unión belül, hogyha az intézetek, a tagállamok különböző részek együtt tudnak működni, akkor ez nagyon jó kiinduló pont lehet a, a az Unió és a harmadik országok közötti partnerségek szempontjából. Köszönjük szépen. Mielőtt megnyitom a vitát, és Munc kollégának adom meg a szót, majd Gáler úrnak. Először szeretnék szeretném valamire megkérni önöket. Én egy nagyon konkrét kérdést tettem fel a bizottságnak, a tanácsnak és a berazási banknak. Itt ugye az ötödik cikkely, ötödik bekezdése a bizottsági javaslatnak erre vonatkozott a kérdés. Itt ugye arra volt szó, hogy tartalékot lehet képezni a partnerségi eszközökben így lehetőség nyílik a tartalékra, a mással azonban nem. Ez diszkriminatívnak tűnik. Hogyan működhet ez, vagy milyen százalékos arányjal, milyen forrásokkal működhet ez a tartalék, hogyan kerül kialakításra ez a tartalék nem tudom, hogy valamelyik vendég előadó esetleg meg tudná válaszolni ezt a kérdést. Messzi úr esetleg. Yes, very briefly, thank you for giving me uh, the floor and my apologies for not. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Elnézést, hogy nem világosan érintettem ezt a kérdést az első hozzászólási körben. Amellett, hogy a rezervnek, a tartaléknak milyen lesz, mekkora lesz a mérete, erről még vitatkozhatunk. Maga a koncepció már az eszköz rugalmasságával függ össze. Önök a mellékletben javaslatokat tettek, arra vonatkozóan, hogy ez az eszköz gyorsan reagáljon a nemzetközi menetrend változásaira, vagyis tudjon foglalkozni a váratlan körülményekkel és a változó nemzetközi környezettel. Meg kell azt is vizsgálni, hogy a különböző koalíciók hogyan alakulnak a többoldalú klímaváltozási tárgyalások során nem csak a több éves pénzügyi kereten belül, hanem még egy éven belül, amikor a program horizontok során olyan változások következnek be, hogy több pénzt költenek el, mint amennyit előre javasoltak a több éves programban. Ami pedig a mechanizmusokat illeti, a mi javaslataink szerint ezeket komitológiával lenne, lehetne eldönteni, és éppen ezért ezt is javasoltuk a szövegben. Inkább spanyolul beszélek, ez könnyebb. Aggódom emiatt az új partnerségi eszköz miatt. Már csak azért is, mert van egy globális földrajzi kerete ennek az összes harmadik országra ki kell, hogy terjedjen, de a stratégiai partnerekről csak úgy határozatlanul szól, erre utaltak már a jelenlévők is. Gondoljunk például a BRICS országokra a Brazíliával, Kínával, Indiával és, és egyéb hasonló országokkal való kapcsolatok együttműködés fejlesztésére is kell, hogy szolgáljon ez az eszköz. Úgy gondolom, hogy ez a hiba, ezt az eszközt mindenképpen globális keretek között használni kell, és valamennyi harmadik olyan országra ki kell, hogy terjedjen a hatája, amelyek az Európai Unió más eszközéből nem kaphatnak támogatást. Olyan harmadik országokra is, amelyek ugyan kaphatnak más eszközökből támogatást, de adott esetben hasznos lehet számukra ez az eszköz is. A stratégiai szövetségesek mellett tehát más harmadik országokra is utalni kell, olyanokra, akik a DCI hatája alá nem esnek, vagy éppenséggel odaesnek, de a közösek az érdekeik az Európai Unióval, vagy valamilyen tematikus területen kompetenciával rendelkeznek. Tehát a globális hatósugarát kell itt kiemelnünk eh, ennek az eszköznek, és nem a stratégiai partnerségnek a fontosságát. Másodszorban. Abban a fázisban, amelyben jelenleg vagyunk, nagyon óvatosaknak kell lennünk a különböző források, pénzügyi eszközök között eszközök közötti koordináció területén. A bizottsági közleményben azt olvashatjuk, hogy az eszköz forrásainak 90 százalékát olyan programokra, projektekre adják ki, amelyeket a hivatalos fejlesztési segély keretében választanak ki. A maradék 10%-át az eszközöknek pedig a hivatalos fejlesztési segély keretében fogják felhasználni. Mi lesz ezzel a 10%-kal a fejlesztési együttműködési eszköz keretében, hogyha kivesszük a hatályból az OECD-t? Akkor ezeket elkölthetnénk a harmadik országokkal való együttműködésre Minden tehát, ami nem esik ezenek az eszköznek a hatája alá, azt harmadik országokkal való együttműködésre fordíthatnánk, vagy olyan programoknak a finanszírozására, amelyek a fejlesztési segélyből nem kapnak eszközökkel. Tehát a fejlesztési segély eszközökkel nem lehet olyan programokat finanszírozni, amiknek nincsen köze a fejlesztési segélyhez. Most pedig van egy új eszközünk, amelynek globális a hatája, és ennek az lenne tulajdonképpen a feladata, hogy a fejlesztési segélyből nem finanszírozott eszközökre nyújtson forrást. Ugyanez érvényes a atombiztonsági eszközre is. itt ennek az eszköznek, az atombiztonsági eszköznek a hatája esetében is szó van ugyebár a érintett harmadik országoknak a tematikai kompetenciájáról. Hogyha tehát ilyen kompetenciával, ilyen érdekeltséggel rendelkezik az érintett harmadik állam, akkor azt nyilván az atombiztonsági eszköz keretében kell kezelnünk. Hogyha így járunk el, akkor ez átláthatóságot nyújt, és nyilvánvalóan a rugalmasság is fontos e Eh, ezen eszköz szerepében az Európa 2020-as stratégia, külső dimenzió, az EU és a harmadik állam közötti kölcsönös eh, érdekek, ezek, amik az új partnerségi eszköz hatájába kell, hogy essenek, főleg, hogyha azok más eszközök hatájában nem esnek. Tehát ehhez megfelelően rugalmasnak kell lenni ennek a partnerségi eszköznek, a BRICS országokkal való kapcsolatainkra mondottak érvényesek a többi harmadik országokkal való kapcsolatainkra is. Más jelentésekben, amit itt kezeltünk a külügyi bizottságban, például a Brok jelentésben, amely a közös kül- és biztonság politikáról szól, ott azt olvashatjuk, hogy üdvözöljük ezt a partnerségi eszközt, különösen a, part, a stratégiai partnerekkel való kapcsolatainkban. Hogyha nem lennének ilyen stratégiai partnereink, akkor nehézségeink lennének, tehát létrehoztunk egy partnerségi eszközöt, eszközt, amely itt a BRICS országokon kívüli más harmadik országokkal való kapcsolataink erősítését szolgálja, és amelyekből ezen országokon kívüli más harmadik országok is profitálhatnak. Pontosan tudnunk kell, hogy miről beszélünk, Mauro kolléga. Az ön jelentésének a megközelítés módja alapvetően helyes, talán túl sokat hivatkozik a G7-ekre és a G20-akra, és kevésbé a nemzetek közötti és régiók közötti együttműködésre, de elégedett vagyok összességében az ön jelentésével. Briggs. Eh, Herr Gáler. Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően pozitívan állok hozzá ehhez a jelentéshez és az új partnerségi eszközhöz úgy gondolom, hogy megadja ez nekünk azt, amire szükségünk van, ami eddig hiányzott. A kolléganő joggal utalt arra, hogy milyen harcokat kellett folytatnunk a DCI fejlesztési együttműködés esetében, vagy a fejlődő országoknak nyújtott, nyújtandó segítség területén az elmúlt években láttam én is, hogy az ICI-n, vagy a DCI Plus, vagy bárhogy is hívták azt területén gyakran nehézségeink voltak, hiszen amit, valamit el akartunk érni e, az adott eszközzel, azt nem tudtuk. Tehát szükségünk van a rugalmasságra, ez kifejezetten egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amely a, nem a harmadik országnak nyújtó segélyt állítja a középpontba, hanem a mi érdekeinknek az elérését, tehát a mi érdekeinknek a kiszolgálása áll az előtérben, és ezért mi döntjük el, hogy kivel működünk együtt a kölcsönös előnyök elérése és a saját céljaink biztosítása érdekében az adott területeken. Ez a rugalmasság számomra a második cikke, második bekezdésében is megfelelően kifejeződik angolul. Support cooperation measures with developed and developing countries which play an increasingly prominent role. Uh, Tehát, mint a fejlődő, mint pedig a fejlett országok tehát itt igazán biztosítva van a rugalmasság. Én azt is elvárnám, hogy ez a rugalmasság nem csak az országok kiválasztása során, hanem a megvalósítás során is megmaradjon, jelentkezzen. Az ötös cikkelyben például majd lesz egy módosító indítvány, amely egy több éves indikatív program helyett azt mondja, hogy angolul uh, shall constitute strategic programming documents. Ich glaube auch, dass das noch úgy gondolom, hogy ez az, a megfogalmazás mond még több rugalmasságot biztosít majd, és utána akkor a hatos hetes bekezdést uh, nem kell kisebb módosításokkal átalakítanunk. Tehát, hogyha módosító indítványnak megfelelő változások bekövetkeznek, akkor megfelelő rugalmassággal fogunk rendelkeznünk ugyanis hogyha ez a több éves indikatív tervezés lesz, akkor egy, akkor egy, egy rugalmatlan tervezésnek nézünk elébe, holott ezeken a területeken pont, hogy a rugalmassága fontos, éppen ezért hajlandó vagyok a, a bizottsági javaslat keretében megadni azokat a lehetőségeket, amelyek az adott ország számára szükségesek. Mielőtt ugye Moniz kolléganőm BRICS-ről beszélt, én nem is gondoltam magamtól rájuk, én más országokra gondoltam, ahol különböző speciális célokat elérhetünk, hogyha azonban a BRICS országoknak ugye fontos szerepe van, már pedig az van, méghozzá elég prominens szerepük, akkor akkor sem kerülnek ők ennek az eszköznek a fókuszába. Legalábbis én így, így értelmeztem. Elnök, köszönöm szépen. Tanok úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon ez az eszköz egyfajta ABC levesként működik, ez annyi itt a rövidítés, és a parlamenti képviselők számára nem is olyan könnyű ezt nyomon követni, hiszen állandóan újra neveznek, átneveznek dolgokat, és kérdés, hogy a közvélemény érti -e azt, hogy miről van szó. Amennyire én értem, legalábbis az én frakcióm érti, ez az új partnerségi eszköz, a partnerségi együttműködő első ránézésre jó szándékú támogatási és rugalmasabb eszköznek tűnik, tehát hogy a nagy globális ügyeket ugye megpróbáljuk itt rugalmasabban kezelni, itt megpróbál az Unió egy kicsit globális játékosként megjelenni a G8-ak, a BRICS országok mellett tudjuk, hogy nagyon vitatott Nagy-Britanniában a bilaterális támogatás India és Kína esetében, hogy mm, úgy gondolom, hogy jogos, hogy ezeket visszavonjuk, ezeket a segélyeket. Hát az, hogy most az Egyesült Királyság Kínának és Indiának segélyeket folyosítson, miközben látjuk, hogy milyen a gazdaságok, a nagyságok, hát ez érdekes. A kérdés, hogy mennyi a hozzáadott érték, ugye, és nekem itt vannak agályaim arra vonatkozóan, ezt az eszközt hogyan kívánjuk majd ellenőrizni, értékelni a hozzáadott érték szempontjában, illetve a prioritás, prioritások kijelölés a következő projektek közül a prioritások kiválasztása. Hát itt kérdés, hogy a, a tagállamok és a, a stratégiai partnerek, a BRIC államok tekintetében, hogy sikerül ezt kialakítani. És hát ugye, ugye elműtésre került, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem, és de hát van sok más nemzetközi uh, kezdeményezés már az ENSZ uh, elnyúja alatt, és kérdés, hogy mi miért akarunk itt most külön más kezdeményezéseket uh, bevezetni, és miért akarunk itt az ensz versengeni. Aztán ugye most tekintettel kell lennünk a megszorításokra a tagállamokban, ugye itt az eurozónában is egzisztenciális gondokkal küzdködnek az országok, például a Spanyolország is, amely a saját bankrendszerét kívánja újra finanszírozni, és hát itt a költségvetés semlegesség nagyon-nagyon fontos. Itt ugye látjuk, hogy kb. 1 milliárd eurót kívánnak elkülöníteni a következő finanszírozási eszközben. Az ICI-vel szemben itt ugye elég nagy a növekedés, ott 300 millió euróról volt szó, itt már több mint 1 milliárdra. Láthatjuk, hogy az Európai Beruházási Banknak ugye a piacról kell működni, az üzleti modelljét úgy kell kialakítani, és ott szükség lenne egy ilyenfajta eszközre, de a szocialisták úgy látszik, hogy ellenzik ezt, ezért én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez egy jó dolog lehet. Itt ugye a nukleáris energiát is ők támogatják, ami szintén nem olyan pozitív. Aztán itt nagyon sok tilalom is megjelent a DCI oldalra. Én például a, a Afrika szempontjából láttam, hogy itt a kalóz elleni küzdelmet a szamáli földön támogatnánk, és szamáli föld ugye szeretne autonómá válni és DCI támogatással börtönöket építeni ott ki, de ez tilos. Pedig tulajdonképpen ez egy jó dolog az, hogy a kalózok számára a börtönöket építsenek, hát ez, hogyha már a többi börtön tele van, hát ez, ezt tekintetjük humanitárius segélynek is. Itt, már most is ugye szörnyűek a körülmények ott, a börtönökbe, hogyha még sok száz kalózt is melléjük tesznek börtönökbe, hát akkor csak romlik a helyzet. Tehát jó lenne, hogy ezek az új eszközök rugalmasabbak lennének, különösen a biztonság tekintetében is. Lehet, hogy itt kis uh, összegekkel is lehetne támogatni konkrét projekteket, amivel a nemzetközi biztonsági együttműködést az indiai óceánon e, támogathatnánk az Atalanta misszió és hasonló eh, uniós fellépések kiegészítéseképpen. Tehát az én frakcióm egy kicsit még óvatos e, tekintetben, az eszköz tekintetében, de jó szándékot azt látjuk, lehet, hogy ez egy jó eszköz lesz, de egyelőre az én frakcióm még egyelőre később ad majd végső álláspontot ezzel kapcsolatban, hogyha a kormányzatokkal és szakértőkkel már konzultáltunk erre vonatkozóan. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogyha nincsen további hozzászólás. Akkor Andrikiene asszony, ősz, őt szeretném megkérdezni, kívánna -e hozzászólással élni, vagy elég. Köszönöm, nagyra értékelem a kérdésemre adott válaszokat, kivéve egyet, mégpedig a 20%-os arány az éves indikatív programokban a nem alapvető hozzájárulásról van szó. Kérem, hogy ezt pontosítsák. Szerintem fontos, hogy a két társjogalkotó, a tanács és az EP egyformán részt vegyen a döntéshozatali folyamatokban. Éppen ezért én azt javaslom, hogy ezek az indikatív együttműködési területek és pénzügyi allokációk a delegált aktusok eljárás jegyében bonyolódjanak, és ami a 2014-2020-as időszakot illeti, ez is legyen része a rendeletnek. Most erre választ nem várok, nem kérek, Csak azt szeretném, hogyha a külügyi szolgálatbeli kollégák és a bizottságbeli kollégák ezt figyelembe vennék. Köszönöm. Köszönöm. Akkor a vendégeknek adom meg a szót. Először a doktornak. Köszönöm, elnök úr. Muniz asszony kérdésére válaszolnék. Szerintem itt félreértés van ez az eszköz globális kihatású lesz, ez a cél, vagyis nem csak a brics számára szól, hanem mindazon országok számára, amelyek az EU számára fontosak lesznek egy adott időpontban, és partnerségi projektek részesei lesznek. Vagyis a tervek szerint ez az egész világot lefedi. Azt is tudnunk kell, hogy meglehetősen korlátozott pénzösszeget kértünk, körülbelül évente 350 milliót kérünk 7 éven keresztül. Ez nem olyan sok pénz, hogyha figyelembe vesszük, hogy ez az egész világra kiterjed ez a program. És néhány általános orientációról is szó van itt. Elmondanám, az értéket a pénzért kérdésre válaszolva, hogy véleményünk szerint ez az eszköz összöndő lesz. Nem kell nekünk túl sok pénz, hanem ilyen típusú pénzt akarunk rugalmasan felhasználni, kombinálva, amikor lehetséges, azzal, amit az LKB beli kollégánk mondott. Ez lehetővé teszi számunkra, Európai Beruházási Bank, elnézést, mondja a hozzászóló. Ez a realitásokhoz való igazolást, igazodás segíti. A az eddigi eszköz csak 17 országra vonatkozott, most egy egész világra kiterjedő eszköz szeretnénk, és a cél az, hogy a többi pénzügyi eszközt kiegészítsük. Ez például a nukleáris eszköz esetében is így lesz, és más, nem a DCI-be tartozó eszközök esetében. Matthew Harris kollégának adnám meg a szót, hogyha megengedik, ő a többi specifikus kérdésre válaszolna. Parancsoljon Mátis doktor. Köszönöm, hogy ismét szót kaptam. Amit kiemelt érintettek, vagyis amire még nem válaszoltunk, ez a rugalmasság kérdése az ötös cikk jegyében. Azt szeretném elmondani, hogy természetesen tartatunk egy vitát arról, hogy mi legyen a küszöbérték, ami nem jelentős módosítást hoz magával, de maga a koncepció, ez egy józan észszerű program, itt nem arról van szó, hogy új prioritásokat vezessünk be, amelyekről még a múltban nem egyeztünk meg, vagy előzőleg nem egyeztünk meg, hanem arról van szó, hogy a több éves program, ez három, sőt négy évig is tarthat, hogyha megnézzük a több éves pénzügyi keret időszakát, lehetővé tegye számunkra, hogy a prioritások között a pénzt mozgathassuk a programozás során. És ezzel évről évre igazodhatnánk az igazodhatna az éves programozás is ehhez, és ez is volt a cél, amikor ezt megterveztük, vagyis prioritásokra fordítsunk pénzt. Egyébként ez már előfordul, ez előfordul az ügymenet során, hogy egyes projekteket elfogadtak, de aztán mégsem kapnak pénzt, vagy fordítva. Ez külön kérdés, ez nem a rezervvel, a tartalékok kapcsolatos kérdés. Elnökség, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Két-három plusz elemet szeretnék hozzátenni ahhoz, amit eh, az előttem szólók elmondtak a stratégiai partnerekről és a BRICS országokról. Tudjuk, hogy ez globális kiterjedésű ez a program, de jelen pillanatban nem lehet úgy dolgozni, hogy ne legyenek prioritásaink. Ezt már, amit elmondtam, az csak jelzés volt a parlament és a tan- tanács számára, de a az egész világ lefedése nem csak a stratégiai partnerekre vonatkozik. Finanszírozzuk a tevékenységet a többi eszközöket kiegészítve, és ez nagyon fontos, mert amikor önök a DCI-ről beszélnek, vagy a kétoldalú tevékenységről, akkor a regionális és tematikus programok során van bizonyos rugalmasság az új DCI rendeletben, ami lehetővé teszi a DCI számára, hogy a regionális együttműködést is finanszírozza, például Latin Amerikában. A partnerségi eszköz más finanszírozással működik majd, és azon országok, és ezen említett országok számára nyújtunk pénzalapokat különböző országokban azért, hogy az új érdekeket támogassuk. Ami a nukleáris eszközt illeti, ennek van specifikus célja, ez az Euróatom szerződéssel is összefügg, egyébként ez más, mint a, ennek a működése más, mint a partnerségi eszközé. De erre a pénzre szükségünk van, mert az EU segítheti az országokat abban, hogy biztonságosabb atomerőműveiek, atomerőműveik legyenek, és biztonságosabban állítsák elő az atomenergiát, mert Például, amikor a katasztrofa bekövetkezett Japánban, ez a, az egyéb tevékenységekre is hatása volt. Tenok úr szólt Afrika szalváról, már van egy eszközünk, amely erre vonatkozik, ez meg is marad. A bizottság javaslatot tett a költségvetési hatóságnak, és abban ez már világos. Nincs szó arról, hogy itt átfedések lennének, vagy kétszer lépnénk fel, nem. Ezek a fellépések kiegészítik egymást, ezt jelenti a globális lefedettség. Ami a kiinduló pontot illeti, ez politikai eszköz, nem mint fejlesztési segély, hanem új politikákat támogat, Szó volt az új stratégiákról, szerintem az előadó utalt erre, az Euró 2020-as stratégiáról van szó, és szerintem ennek kapcsán ez döntő kérdés. Köszönöm. Köszönöm, Karánó doktori a szó. Köszönöm szépen, csak egy utolsó megjegyzés. Véleményünk szerint fontos, hogy ezen eszközök segítségével a többi eszköz, a már létező többi eszközt, az Európai Beruházási Bank eszközeit is beleértve, hogy ezekkel e, a finanszírozási és a politikai szempontokat tekintve itt multiplikátor hatást érjünk el, és, és egyesítsük a forrásainkat hát eddig korlátozottak voltak a lehetőségeink az unión kívül, de most már sokkal komolyabb hatást érhetnénk el pénzügyek és politikailag, és hogyha vannak uh, olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a támogatások és a berazdasiban bankkölcsönhelyek kombinálását, és uh, talán az unión kívüli országok tekintetében is lehetne ilyen partnerségi kapcsolatokat kialakítani, ezeket a lehetőségeket a jövőben még jobban ki kellene aknázni. Én tudják, mi ugye a kölcsöneinkhez nem használjuk fel az adófizetők pénzét, hanem a pénzügyi piacokról szerezzük be a forrásainkat, 76 milliárdból több mint felét tulajdonképpen a tőkepiacokról, méghozzá nem európai befektetőktől szereztük meg, és a pénz 90%-a viszont az uniós államokba folyik. Nyilvánvalóan a jelenlegi válságos időszakban meg kellett erősítenünk ezt a tevékenységeket, de mindenképpen fontos tehát az együttműködés ebből a szempontból is az Európán kívüli partnerségi uh, stratégiai partnereinkkel, mert segítik finanszírozni az uniós válságot. Köszönjük szépen, most pedig a Dán elnökség kapja meg a szót. Köszönöm szépen, csak néhány észrevételem lenne. Meghallgattam ugye a különböző hozzászólásokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokan ugyanazokat az aggályokat fejezték ki, és hát a tanácsban, a munkacsoportokban is ezekről a kérdésekről tárgyalunk, úgy gondoljuk, hogy közösek az aggályunk, a fenntartásunk, és úgy gondolom, hogy hogy a triológus háromadó egyeztetés során lehetőség nyílik majd a közös nevező megtalálására. De szeretnék legalábbis egy dolgot kiemelni a partnerségi eszközzel kapcsolatban, amelyről ugye itt hosszas vitát folytattak a kollégák itt a bal oldalamon, és szeretném biztosítani azt, hogy ne kerüljön se párhuzamosságokra nagyon sok eszköz van, van 6-7 különböző eszköz ezen a területen, és hát fontos, hogy ne pazaroljuk el a pénzünket, és ne, ugyanarra ne kelljen három-négy eszközön keresztül is pénzt fordítani. Ez kulcsfontosság, hogy azt garantáljuk, hogy, hogy ezek a különböző eszközök kiegészítsék egymást, illetve a többi rendelkezésre álló eszközzel se kerüljön se átfedésre. Szerettem volna elmondani, hogy erre komoly hangsúlyt fektetünk a különböző munkacsoporti viták során is, és hát várom természetesen a közös munka folyamat. Tudom, hogy nem sokára önök is benyújtják a módosítóikat, és aztán júniusban kerül sor arra, hogy a következő szakaszba lépjünk át. Köszönöm szépen, köszönjük! Brock elnök úr megérkezett, köszönjük szépen ezt az ezt a lehetőséget arra, hogy intenzív egyórás elnöklésben lehetett, lehetett részem. Most következik az Algériával kapcsolatos napi rendi pont. Ezzel tartok mögött kívánjuk megmutatni, tehát az újságírókat és a szakbizottsági tagokon kívül részvevőket